Mesdames et messieurs, nous n'allons pas tarder à... Hölgyeim, uraim, akkor hamarosan elkezdjük. Elég szoros az időbeosztásunk. Mokád úr nem hall engem. Kérem szépen. Köszönöm, hogy elfoglalják helyeiket, nagyon örülni fogok. Örömmel és tisztelettel fogadjuk Rolandas Kriszunas urat, litván külügyi államtitkár és a humanitárius politikáért felelős aki az Európai Tanácsban humanitárius kérdésekkel foglalkozni. Szeretném jelezni, hogy Kriscsunász úrnak 11 órakor legkésőbb el kell innen indulnia, mert indul a gépe, úgyhogy az időbeosztást kérem, tartsuk tiszteletben. Először is köszönöm Kriscsunász úrnak, hogy a rendelkezésünkre állt. A lehető legjobb az együttműködés az Európai Parlament és a Litván elnökség között. Mi is ezért működünk együtt, a jogalkotási és intézményközi együttműködés is jó a Lisszaboni szerződés értelmében. Humanitárius segítség értelmében sok kihívás van, amelyekkel a következő hónapok során kell szembenéznünk például az Európai Önkéntesek felállítandó testülete, amely szeptemberre lesz működőképes. Nagy érdeklődéssel figyeljük a elnökség munkáját a humanitárius segítségnyújtás ügyében. Az eszmecsere témája a humanitárius segítségnyújtás az Európai Tanácsban a litván elnökség idején. Nézzük, hogy a fejlődés szélesebb vonalait Catherine Ashtonnal fogjuk áttekinteni, aki az Unió külügyi felelőse és a biztonságpolitikáért is felelős, és alelnöke az Európai Bizottságnak, aki májusban jött el hozzánk. Államtitkár úr, 20 percre öné a szó. Pone prezidente, gerbiami parlamento nariai, mėly kolegos, ponai ir ponios, man yra didelis. Köszönöm elnök asszony a szót. Hölgyeim és uraim, Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a mai napon itt lehetek önök között, és beszámolhatok önöknek a litván elnökség prioritásairól. Nagyon reméljük, hogy kéz a kézben dolgozunk majd együtt önökkel, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy gyümölcsöző és hatékony legyen az együttműködés közöttünk. Elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Az Európai Unió humanitárius segényújtásának az a célja, hogy a természetes és ember által okozott katasztrófák során nyújtson segítséget a harmadik országokban. Ennek meg kell felelnie a humanitáriás elveknek, a humanitásnak, a semlegességnek és a függetlenségnek például. Büszkék vagyunk arra, hogy az Európai Unió ma a legnagyobb adakozó, és nagyon fontos szereplője a katasztrófa helyzetekben a segítségnyújtásnak. 45%-át képviseli az Európai Unió és tagállamai a teljes pénzügyi forrásoknak, amelyeket humanitárius segélyre szánnak. A jelenlegi gazdasági válság ellenére a legutóbbi Euróbarométer felmérés szerint 2011-ben az EU humanitárius támogatást 79%-ban támogatták állampolgáraink, 2012-ben pedig ez a támogatás 88%-ra növekedett. Ezen eredmények elismerése mellett azonban mindig is az a célunk, hogy hatékonyabban lépjünk fel, hogy célzott és megfelelő elvek alapján lépjünk fel, hogy elszám, beszámolhassunk állampolgárainknak is, illetve a legkiszolgáltatottabb lakosságoknak. Mielőtt a munkaprogramunkra térnék rá. Szeretnék először is az előző elnökségnek, Írországnak gratulálni jelentős eredményeiért, hiszen Írország volt az első, amely bevezette a trió által elkészített programot. Szilárd alapokra építhetünk tehát, amelyeket ír partnereink dolgoztak ki, és Görögországgal együtt a továbbiakban is eredményekre törekszünk. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Nézzük a litván elnökség céljait. Először is szeretnénk, szeretnénk lezárni azokat a tárgyalásokat, amelyeket az Európai Parlament a tanács kezdeményezett az Európai Önkéntes Humanitárius Testület felállítását illetően. Másodszorban tárgyalásokat kell kezdenünk az Európai Unió humanitárius segélyének hatékonyságáról. Harmadsorban további erőfeszítéseket kell tennünk. Tudjuk, hogy az Európai Parlamentet is rendkívül érdeklik mindezek a témák. Nagy örömmel tudom elmondani, hogy már is a közös álláspont kidolgozásán dolgozik az Európai Parlament, és biztos vagyok benne, hogy az Európai Unió önkéntesei magas szintű, minőségi támogatást tudnak nyújtani. Az Európai Parlamenttel és főleg önökkel, elnök asszony, szeretnénk együttműködni az árnyékjelentés készítőkkel együtt, hogy a végleges megállapodás megszülethessen. Nyilván állampolgáraink is felelősséggel bírnak őket is be kell számoltatnunk arról, hogy milyen hatékonyan tudunk fellépni. Nos, a hatékonyság először is a megfelelő koordinációt jelenti. Meg kell osztanunk az információt az EU résztvevők és mások között. Van egy dokumentumunk, amely útmutatást nyújt a humanitárius segély témájában. 2008-ban a bizottság egy öt éves akciótervet dolgozott ki és fogadott el, amely gyakorlati intézkedéseket tartalmaz. A konszenzus már is megszületett, és a végleges jelentés remélhetőleg jövő év januárjában el is készül. A fő cél az, hogy független értékelés szülessen a konszenzus végrehajtásáról, illetve arról, hogy az EU milyen kapacitással rendelkezik a világszerte szenvedők megsegítésében. Ebben a kontextusban a litván elnökség a kötelezettségek teljesítése, illetve a humanitárius segélyek megerősítése témájával foglalkozik. Mindig is nagyok a kihívások előttünk és a nemzetközi közösségben, ezért továbbra is folytatnunk kell a tárgyalásokat a nemzetközi és a nemzeti szinten is. Az elnökség folytatja a konszenzusban foglaltak végrehajtását nagyon fontos elvek alapján, természetesen hangsúlyozva a humanitárius megközelítést. Az Európai Parlamenttől azt kérjük, hogy aktívan vegyen részt a tárgyalásainkban az EU humanitárius segély témájában, illetve abban a témában, hogy a jövőben hogyan tudunk fellépni együtt. Nagyon fontos a koherencia fellépéseink terén, increasing frequency of and severity of natural and és a rugalmasság. The need to ensure a coherent collaborative approach tehát nagyon fontos, hogy a humanitárius támogatás és a fejlesztés terén is megfelelően lépjünk fel. Meg kell erősítenünk a programok és a politikák között. Írország már szilárd alapokat helyezett le ebből a célból. Úgyhogy nagyon fontos most már a rugalmasság, hiszen így tudjuk lehetővé tenni a politikai dialógust, illetve jobb eredmények elérését ott a helyszínen. Következésképpen a konklúziók hangsúlyozzák az akcióprogram szükségességét, amit a bizottság júniusban készített. A terv végrehajtási szakában az elnökség elősegíti a tárgyalásokat a munkacsoportokban, a tanácson belül is például, a hogyan továbbot illetően. Gondolunk itt a Share és az Agir kezdeményezésekre. Ezen kívül az egyes kiválasztott országokban meg kell vizsgálnunk a helyzetet, fontos a logikusabb koordináció, azok az erőfeszítések, amelyek segítségével megerősíthetjük a humanitárius segélyt. A resilience agenda nagyon fontos ebből a szempontból az elkövetkezendő hat hónap során. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Végezetül engedjék meg, hogy a jelenlegi válságról szóljak néhány szót. Először is Szíria. A két éves polgárháború katasztrofális állapotokat teremtett, több millió ártatlan állampolgár körében azonnali segítségre van szükség. Az ENSZ 1,4 milliárd dollárnyi támogatást biztosít 6,8 millió embernek Szíriában. Egy milliárd amerikai dollárra van még szükség 2013-ig. Az EU már is 678 milliárd eurót különített el erre a célra, önök is tudják, június 24-én az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, illetve a Régiók Bizottsága közös közleményt adott ki. Szükség van erre a segítségre, összefogásra, hogy fenntartható megoldásokat találjunk. A litván elnökség továbbra is mindenféltől azt kéri, hogy a humanitárius törvényeket tiszteletben tartva biztosítsa a rászorulók számára a segét. Elnökségünk során mindent megkívánunk tenni annak érdekében, hogy az EU prioritásként kezelje a szíriai helyzetet. Ugyanakkor bár teljesen jogos, hogy Szíriára koncentrálunk, az nem azt jelenti, hogy a világ más régióiról el kell feledkeznünk, hiszen máshol is vannak természeti katasztrófák, fegyveres konfliktusok, vagy esetleg mindkettő egyszerre. Ott van például Mali, Szudán, Dél-Szudán, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Haiti, az Afrikai Köztársaság és több más ország is. Nagyon fontos, hogy ne felejtkezzünk el ezekről a területekről sem, például Pakisztánról, Burmáról és más ö, országokról sem. Végezetül azt szeretném még elmondani, hogy a litván ö, elnökség ö, szoros együttműködést kíván kialakítani az önök szakbizottságával, hogy az általam felvázolt prioritásokat ö, teljesíthessük. Az elkövetkezendő hat hónap során sok munkánk lesz, de nagyon jól tudjuk, hogy ez csak egy lépés lesz a közös cél felé. Továbbra is állok az önök rendelkezésére, és köszönöm a figyelmüket. Merci beaucoup, euh, monsieur... Köszönöm, miniszter úr. Akkor a képviselőké a szó, és át is adom a szót a hozzászólóknak. élek az alkalommal, hogy elmondjam, hogy az előadása rendkívül érdekes volt, nagyon örülök az önök jövőbeli együttműködésének. Az a humanitárius önkéntes csoport felállítása ügyében a trilógus vagy trilógus szeptemberben kezdődik. A bizottság egyöntetően, egyhangulag megszavazta az Európai Unió tárgyalásokban való részvételét az eszköznek elsősorban és kizárólag humanitáriusnak kell lenni, tehát egy valós értéktöbletet fog létrehozni. A tanácsban milyen lépéseket tettek például, milyen költségvetési eszközöket rendeltek ehhez a feladathoz? az összes humanitárius válságot nem említeném a, a földgolyón, Szíriára korlátozódnék, de Birmániában voltam egy hónappal ezelőtt, július 28-án visszatérek oda. Mali északi részén is nagyon nyugtalanító a humanitárius helyzet, nagyon súlyos, és ugye választások lesznek nagyon rövidesen. Hogyan lehet a helyi erőkkel együttműködésben fogékonyá tenni az embereket? Erre a kérdésre mit gondol erről? Tehát akkor Donski szúrnak adnám át a szót. Oui, merci, madame la présidente. Euh, Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák, angolul fogok beszélni, és aztán... Kollégák, miniszter úr, tisztelt miniszter úr, és kollégák, néhány észrevételt tennék angol nyelven, aztán rövid hozzászólásomat litvánul fejezem be. Először is elmondom, hogy nagy örömömre szolgál, hogy láthatom, hogy már a soros litván elnökség elején eh, felvállalták az összes kihívást és problémát. Tudnunk kell, hogy a humanitárius segítségnyújtás problémáját kezelni kell, ami számomra nagyon fontos, az, hogy van kapcsolat az emberi jogok és a fejlődés között. Ezek elválaszthatatlan dolgok. Az euróválság során azt látok, hogy, hogy elkezdett felbomlani az emberi jogok helyzete, különösen azon országokban, akik a legjobban megszenvedték a válságot. Ezért nagyon fontos számunkra, <clears throat> hogy ezeket a kihívásokat Ugye ne csak úgy fogadjuk el, mint donor, hanem úgy, hogy lehetőségünk szerint a legjobban járuljunk hozzá az emberi jogokhoz. Mert amikor darabjaira hullottak az emberi jogokkal kapcsolatos helyzetek, akkor lépni kellett. Egyébként hiszek abba, hogy Litvániának sikere lesz etéren. Minden országnak megvannak az érzékeny pontjai, és van történelmi hagyatéka is. <clears throat> Litvánia egy olyan politikai szereplő, amelyik nem valószínű, hogy pont a Szaharának a déli térségeibe érdembe beleszólhat. Ugyanakkor azonban Európán belül, más helyeken a világon Litvánia erős hangon szólalhat meg, ezért van az, hogy hiszünk abba, hogy érdemes munkálkodnunk, meg kell akadályoznunk, hogy politikai vákum alakuljon ki azon országokban, ahol leállnak, vagy nem kellően hatékonyan működnek a humanitárius segítségnyújtási programok. Üdvözlöm a litván elnökséget, és remélem, hogy azon a területen lépnek előre, amely Litvánia számára ez egy erősség és végüzetül pedig néhány szót litván nyelven átváltok. Mes galėdamas pasveikinti a šalį, pradėjusi pirmininkauti Europos Sąjungoje. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy gratulálhatok a hazámnak, és hogy a legnagyobb sikereket kívánhatok nekik. Ez az első alkalom, hogy Litvánia elfoglalja az Európai Unió soros elnöki székét és rendkívül fontos a téma is, a humanitárius segítségnyújtás kérdése. Ezt a programot, ezt a területet össze kell kötnünk az, az előttünk álló lehetőségekkel. Figyelnünk kell arra, hogy a világon a litván soros elnökség ideje alatt nem lesznek politikai hézagok, meg kell próbálnunk valahogy áthidalni ezeket a hasadékokat és a litvánok részéről végezzünk megfelelő munkát. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm, miniszter úr. Nagy megtiszteltetés, hogy megtisztelt bennünket a jelenlétével itt ma délelőtt. Nagyon megköszönöm önnek, mert néhány napon belül az Eurolat parlamenti közgyűlés ülésezni fog Litvániában Tudom, hogy önt érdekli ez a téma. Ez az üzenet pedig, amit most hallottunk, nagyon jó. Négy vagy három vagy négy észrevételem van. Az egyik fontos dolog az Európai Önkéntes Segítségnyújtási Testület. Ez a litván elnökség számára kulcsfontosságú, prioritásként kezelendő dolog. E, ez ne kerüljön le ez a téma az asztalról. Egyébként örömmel konstatálom, e, hogy önök tovább viszik ezt, ami a rugalmasságot illeti örvendezve halljuk, hogy az elnökség további e, lépéseket tervez a rugalmassággal kapcsolatban, a rugalmasság témájának fejlesztésével kapcsolatban. A ezredfordulós fejlesztési célok kapcsán két észrevételem van, ezek nagyon fontosak szerintem. Egyrészt az ember ne lazítsa el az éberségét, hiszen 2015-ig számos célt kell teljesítenünk, különösen az MDG szempontjából, tehát az ezredfordulós fejlesztési célok szempontjából lényeges ez, de oda kell koncentrálnunk arra is, hogy mi következik 2015 után. A litván soros elnökség ebben is fontos szerepet tölt majd be, hiszen New Yorkban szeptemberben egy nagyon fontos esemény vár bennünket, e, és itt van a fejlesztési, e, együttműködési eszköz. Ennek a fejlesztésében tovább e, finomításában is fontos szerepe van az elnökségnek. Kérem önöket, figyeljenek oda, és érzékenyen figyeljék mindazt, amit az Európai Parlament mond e területen tehát remélem, hogy ráhangolódnak a nézeteinkre, a mi véleményünkre is, és végül is a jutunk a tekintetben, hogy az állampolgárok mit, mit látnak, hogyan érzik magukat. Nagyon reméljük, hogy közel maradnak a civil társadalomhoz és a, és a civil szervezetekhez is. A civil társadalom, különösen az NGO-k, ö, számára ö, nagyon fontos, hogy érezhessék, hogy önök velük vannak, az oldalukon állnak, a, a ezredfordulós célok, illetve a szegénység csükkentése ugyancsak kiemelt céljaik. Örülök, hogy itt van, és köszönjük, hogy megtisztelt bennünket. Akkor talán elkezdhetnénk a válaszokat. Ön, ön volt a következő hozzászóló. Uh, a legnagyobb kor, csoport koordinátoraként kérem szíves türelmüket egy picit. Először is köszönjük a miniszternek, hogy elmondta azt, amit elmondott. A katasztrófa kockázat csökkentéséről szeretnék szólni a világ lakosságának 64%-a volt 1992 óta kitéve valamiféle katasztrófa hatásának. Gondoljunk Haiti-ra például. Itt 3 millió ember halt meg. Ez a dokumentum, ez egy jelentés az ENSZ katasztrófa kockázat csökkentési tevékenységéről, illetve arról, hogy mit tesznek ez ügyben Nos, hogyha az ezredfordulós fejlesztési célokat keressük, tessék, itt van egy potenciális terület. Hatékonynak kell lennünk. Látjuk, hogy minden egyes kiadott euró után négy euró megtakarítás vált valósággá. Tehát e, ez azt jelenti, hogy a katasztrófa kockázat csökkentése révén 12 milliárd eurót tudunk megtakarítani. Íme, uram, itt van egy fenntartható e, eredmény. Ezt mindenkinek oda tudjuk adni a katasztrofa kockázat kérdése. A kettes a nemi e, egyenlőség kérdése 200 millió nő tűnt el, illetve e, sérült meg a nemek alapján végrehajtott abortuszok miatt. Miért ne vennénk ezt fel? Uram, Vegyék fel a napirendre ezt a témát is. Három, a donorok közötti koordináció kérdése. A, ennek a témának én vagyok az előadója, és a bizottság becslése szerint körülbelül évente 6 milliárdot lehetne megtakarítani, hogyha a tagállamok és az unió között jobban összehangolnák azt, hogy a forrásainkat hogyan használjuk fel. Ez E, itt e, a héten a bizottságunk e, jelentést nyújt be. Ez arról szól, hogy hogyan lehetne előteremteni 800 milliót. Ugye a, a megszorítások jelen időszakában miért nem figyelünk erre oda? Tessék felvenni ezt a kérdést is a napirendre. Mondjuk ki, hogy a Nemzeti Parlament és az Európai Parlament fontosnak tartja a donor koordináció kérdését. Gondoljanak csak bele, mi mindent tudnánk elérni. Akár 30 milliárdos megtakarítást is el lehetne érni. És ezen a pénzen túlmenően ugye a pénzből életeket lehetne megmenteni. Kérem, vállalják fel ezt a témát, próbálják meg előbbre vinni a donor koordináció témáját is. Köszönöm. Uh, Köszönjük szépen ezt a nagyon érdeke, érdekes és nagyon releváns kérdés sorozatot. Engedje meg, elnök asszony, hogy megkezdjem a válaszadást. Persze. Igen, a segítségnyújtás önkéntesei prioritása számunkra nagyon fontos. Nyilván kapcsolódik ehhez a, a költségvetés, amely finanszírozást tudna biztosítani erre nagy várakozással tekintünk, és várjuk, hogy a parlamenten belül, meg trialógusok során eh, eljutunk a megállapodásig. Látjuk, hogy a költségvetéssel kapcsolatos eh, vita során eh, azt tapasztalhatjuk, hogy a bizottság megpróbálja csökkenteni az elkülönített összegeket. Hát nyilván nem könnyű ez se a bizottságnak, se a tanácsnak, de önök jól tudják, és hangsúlyozták is önök közül egyesek, hogy jelenleg a megszorítások idejét éljük. Ezek az idők természetesen arra késztetnek bennünket, hogy minden egyes kiadott eurót nagyon gondosan megnézzünk. Örömmel látjuk egyébként, hogy megvan a szándék, hogy 2,8%-kal megfejeljék a költségvetést. Tehát ez egy eredmény önmagában is, hogyha az alapszámokat nézzük, az EU költségvetésben, ugye nem titok ez, született egy politikai megállapodás a parlament, a tanács és a bizottság között. A végösszeg ugye 30 milliárdnál is többel marad az előző költségvetés összege alatt. Meg kell figyelnünk, oda kell figyelnünk, hogy mire adjuk ki ezeket a pénzeket. A fejlesztési költségvetés azonban enyhén ugyan, de továbbra is növekedést mutat a fejlesztésre félretett költségvetés számaim belül megpróbálunk megfelelő összegeket elkülöníteni a humanitárius segélyekre, és amit mondtam, enyhe növekedést sikerül elérnünk. Van egy javaslat, hogy a, a segítségnyújtó önkéntesek költségvetését összesen 247 ezerrel ez egy elég jelentős csökkenés az eredeti összeghez képest, majdnem 40%-ot tesz ki. De azért vegyük figyelembe, hogy ez egy olyan kezdeményezés, amely még továbbra is jóváhagyásra vár, első lépéseknél tartunk, tehát ennek fényében ez egy kiegyensúlyozott javaslat. Tehát szeretnénk, hogyha a tanács valahol egyensúlyba tartaná az egész humanitárius költségvetést, de tehát ez, azt kimondhatjuk, hogy a humanitárius témára szánt költségvetés jó. A mali helyzettel kapcsolatban tudjuk, hogy vannak fejlemények, várjuk, hogy bekövetkezzenek a választások, de egyet értek, ez egy olyan helyzet, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. A magunk részéről következetesek vagyunk. Amikor a, a Mali válság kitört, az Európai Unió az élre tört, és az élen maradt vezető szerepet vállalt. Biztos vagyok benne, hogy nem csak 2013-ra, hanem 2014-re is megtaláljuk a szükséges pénzügyi kereteket. Tehát nem e, e, vagyunk közönösek a helyszínen élő emberek szükségleteit megpróbáljuk valahogyan kezelni. Következő válaszom. E, Donski kollégám, teljes mértékben egyetértek, és szerintem valóban az EU-ban mindenki tisztán látja, hogy az emberi jog az az előfeltétele minden cselekvésnek, amiben belevágunk, mert hiszen e, a, a humanitárius segély ugye alaptermészeténél fogva szoros része is kapcsolódik az emberi jogok kérdéséhez. E, igyekszünk segíteni embereken, meg akarjuk menteni a méltóságokat. E, egyértelmű, hogy ezért tesszük azt, amit teszünk jobb koordináció kellene a fejlesztés és a humanitárius segítségnyújtás között. Meg kell figyelnünk, hogy milyen jellegű asszisztenciát adunk. Ugye végül is valaki segítségért kiállt, mi meg megpróbálunk segíteni. A fejlesztési erőfeszítéseink hosszabb távra szólnak, de be, be van építve ebbe is az emberi jogok kérdése. Hogyha összehangoljuk ezt a két dolgot, akkor sokkal jobban tudunk előre haladni. Úgyhogy igen, Donszki úr, teljes támogatásomra biztosítom önt. és hadd időzzek egy picit a megjegyzések miatt, ugye Litvánia kérdésén, hogy mennyire tudunk beleszólni a Szaharától déli, délre fekvő afrikai területek dolgába. Lehet, hogy nem közvetlenül ez az első téma, ami eszünkbe jut, de természetesen odafigyelünk. Megvan a saját történelmünk, odafigyelünk arra is, hogy az európai határoknál mi minden történik, Viszont van egy friss tapasztalatunk, nevezetesen hogyan lehet drámai változásokat végrehajtani egy bezárt országból, tervgazdaságból, a blokád körülményei közül, ugye, mert hiszen blokád alatt voltunk, mégis meg kellett élnünk. Ezt a tapasztalatot, ugye, ami továbbra is élénken él az agyunkban, ezt tudjuk alkalmazni az afrikai országok esetére is. E, amikor fejlesztésről, meg rugalmasságról beszélünk, akkor nem nincs értelme az egésznek, ha nem mondjuk ki azt is, hogy megvan a reformhoz szükséges kapacitás. Aztán, hogyha megengedi, e, Cortez úr e, észrevételére reagálnak. Számos fontos kérdést hozott szóba, uram. Biztosítom önök, önt, hogy a litván elnökség számára mindegyik elhangzott téma fontos. 2015 valóban közeledik, tudjuk. Hm. Először is meg kell nézni, mi az, ami eddig még hiányzik. Ugye tudjuk, hogy 2015 jön, de a teljesítéshez mennyi időnk? De nyilván eh, nem feledkezhetünk meg arról, hogy nem csak arról beszélünk, hogy mi mindent értünk el máig vagy addig, hanem hogy majd mi lesz azután. Igen, ez a két komponens nagyon fontos. Valóban a 2015-ös évben e, valahol mindkét dologról, mindkét oldalról beszélnünk kell. Mit értünk el, mi van előttünk, mi vár ránk 2015 után? A fejlesztésben vannak prioritások, és a rendünkön kiemelt eh, téma ez a bizonyos New Yorki találkozó, számunkra ez nagyon fontos. Eh, itt valamiféle jelzést kapunk arról, hogy eh, globális szinten hogyan látják a kérdést, az utánkövetés során pedig minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy hogy a szükségleteknek eleget tudjunk tenni, és koordináljuk a témákat. Érintette ön is a rugalmasság témáját számomra. Valóban nagyon fontos, nem feledkezhetünk meg arról, hogy végül is a rugalmasság és ugye, pénz pénzzel, pénzhez kötődő téma, azt látjuk, hogy az a kis összeg, vagy az a kis ráfordítás, amit a rugalmasság témájára fordíthatunk, az jelentős megtakarításokat eredményezhet, úgyhogy minden kapacitásunkkal azon leszünk, hogy ez a téma a érdeklődésünk homlok terében maradhasson. mindenképpen az év vége előtt egyetértésre kell jutnunk. Tudom, hogy a tárgyalások nehezek, tudjuk, hogy elvi kérdésekről folyik a vita a tanács és az Európai Parlament között, de abban is hiszünk, hogy mi egytől egyik, amikor az intézményi dialógust vagy megbeszéléseket folytatjuk, ugye nem feledkezünk meg Európáról úgy, ahogy van egészében hiszen mindannyian Európáért tesszük a dolgunkat. Óvatos optimizmussal mondhatom, hogy hiszek abba, hogy az év vége előtt egyetértésre tudok jutni, mert egyébként nem lenne jó jel, amit kisugároznánk a partnereink felé nevezetesen azt, hogy, hogy képtelenek vagyunk egyetértésre jutni a jogi keretek kérdésében ez nem lenne, nem lenne jó üzenet, úgyhogy mindenképpen össze kell szedni magunkat, erőfeszítésekre van szükség. A civil szervezetek támogatásának kérdésében, hát mindent elmondott, amit én is elmondhattam volna, teljesen egyetértek önnel. Az emberi jogok kérdésében ugyancsak egyetértés van közöttünk. Ugye a legfontosabb dolog, hogy igen, hívjuk fel a figyelmet, a civil szervezetek Ugye tulajdonképpen ők az elsődleges eszközök, amelyeknek a révén el tudjuk érni a figyelemfelkeltési céljainkat. Aztán Michels úr kérdésére szeretnék rátérni. A katasztrofa kockázat csökkentése rendkívül fontos, és ez visszautal a rugalmasság kérdésére Ugye nem a katasztrófa kockázatról, vagy annak a csökkentéséről beszélünk, azonban a, a rugalmasság téma körén belül a katasztrófa kockázat csökkentése egy jelentős ö, szerepet ö, tölt be a nemek közötti ö, különbség kérdése ugye én nagyon óvatosan próbálok fogalmazni, senkinek nem szabad ezt kisajátítani, ezt a, szó, a témát, Nyilvánvaló, hogy az Európai Unió számára nagyon fontos a nemek közötti egyenl- egyensúly kérdése. Mi az északi országok között mindig is figyeltünk erre. El, elnök, ö, miniszter úr, a, a, tulajdonképpen a, a nemi alapú gyilkosságokról van szó szót, hoz, szót ejtettek már valaha is arról, hogy valakit megölnek azért csupán azért, mert e, nő. Amint mondtam, e, azt, e, azt tűztük ki célül, hogy az aktuális témákat a napirendre tűzzük, és erről eszmecserét folytatjuk. E, bal kezemen ül a Koháfa elnökasszonya, jegyeztük az ön agájait, és foglalkozni fogunk e témában. A nemek közötti kérdés számunkra nagyon fontos. Lehetséges, hogy ezt kontextuson belül kell kezelni, de elképzelhető, hogy külön témaként tűzzük majd napirendre. A koordináció kérdése, ugye ezzel milliárdokat tudnánk megtakarítani, a kezdetek kezdetétől mondom, hogy a kiemelt céljaink között ott van a koordináció, úgyhogy etéren teljes mértékben egyetértek önnel, és remélem, hogy az ilyen szellemben folytatódik. Köszönöm Nájzer úrnak, és egy következő hozzászólónak adom át a szót. Ja, vielen, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm, elnök asszony. Miniszter úr, köszönöm a szót, köszönöm, hogy eljött közénk a Fejlesztési Bizottságba. Volna néhány megállapításom az ön e, előadásához csatlakozóan. Először is gratulálok önnek a pragmatikus felfogásért. Konkrét példákat mondott az európai önkéntes e, csapat felállításával kapcsolatban. Ez jó dolog. A bizottság is pozitívan ítéli meg. A biztos asszony azt szeretné, hogy 2014-re konkrétan működőképes legyen ez az önkéntes csapat. Kiváló lehetőségek vannak az Európai Unió nemzetközi fellépésére, fiatalok alkalmazására, akik önkéntesként dolgozhatnak van egy kérésem. Sok civil szervezet, akiknek, amelyeknek önkéntesekkel számos tapasztalatuk van, jó volna, hogyha ezeknek a civil szervezeteknek a tapasztalatát önök is felhasználnák. A második megjegyzésem arra vonatkozik, hogy a ö, milléniumi célok, a millenáris célok megvalósításával kapcsolatban a 2015 utáni időszakra vonatkozóan. A fenntarthatóság elvei a milléniumi fejlesztési tervben is figyelembe legyenek véve. Múltkor az energiával kapcsolatos kérdéseket vitattuk meg a déli régiókban, a Szahara alatti régiókban ezek is a milléniumi tervekben szerepelnek, és jó volna, hogy a fenntartható energia, a megújítható energia is a milléniumi fejlesztések közé beilleszthető legyen. Ami a donorokat illeti a tagállamok részéről. Megállapodtunk abban, hogy 0,7%-át a GDP-nek fejlesztési támogatásra fordítjuk a tagállamok nagy része távolról sem éri el ezt az arányt. A 0,7-et talán csak a felét. Talán 0,35 százalékot mindössze. Az önök hazája, az önök országa sem éri el a 0,7 százalékot. Emlékeztetni kellene a tagállamokat arra, hogy kötelezettséget vállaltak, és minden tagállam tartsa be ezt a fejlesztési támogatási összeget a 0,7%-ot. A nyilatkozatában a, a harmadik világbeli államokról beszélt, nem helyes ezt a kifejezést használni, talán fejlődő országokat kellene inkább mondanunk, amelyekkel partnerkapcsolatban állunk. Mi a harmadik világ? Azt hiszem, hogy egyetlen planéta, egyetlen bolygó van, azon élünk, és ezek partnereink a fejlődésben. Presidenta, ante todo felicitar. Köszönöm, elnök asszony, a szót. Mondja a következő hozzászóló. Gratulálnék a litván elnökségnek. A, az Eurólattal kapcsolatban, Latin Amerikával kapcsolatban az, az együttműködésről szeretnék valamit mondani. Figy <coughs> figyeltem, mit ön mondott, nem említette Latin Amerikát. Rendkívül fontos ez, rendkívül nagy egyenlőtlenségek vannak Latin Amerikában, és nem szabad megfeledkezni a világ ezen régiójával való együttműködésről sem, Latin Amerikával való együttműködésről sem. Igaz, hogy Latin Amerika kicsit messze fekszik Litvániától, de a spanyolokhoz közel áll ez a terület, és a nyugat-szaharai térségről is szeretnék valamit mondani nem szabad megfeledkeznünk erről a térségről sem. Azután a Kínával fenntartható, fenntartandó együttműködést is szeretném szóba hozni, A Afrikával, Latin Amerikával párhuzamban. Kétségtelenül történtek erőfeszítések annak érdekében, hogy az együttműködésbe ezeket a régiókat is bevonjuk. Az ezen országokban eszközölt befektetések nem voltak jelentéktelenek, mint tudja miniszter úr. Az Európa az egyik legnagyobb adományozó az együttműködési kérdésekben, és a világ különböző régióinak támogatása vonatkozásában. Vannak európai vállalatok. Kínával kapcsolatban térvesztésben vagyunk a helyi lakosságnak is egyre kevesebb a munkája. A litván elnökség erre is kitérhetne. Körteszasztra úr, egy perce van, talán annyi se. Nem egészen egy perc áll rendelkezésére. Hogy a képviselőcsoportunk összefog, véleményét összefoglalja. Szexuális vonatkozásban az Európai Néppártnak állásfoglalása született. Alapjogokról van szó, emberi jogokról. Merci Köszönöm. Nem hiszem, hogy felvetette bárki is a kérdést, a reprodukciós egészségügy kérdését. Én kilenc éve vagyok itt ebben a bizottságban, de még soha senki nem vetette fel, egyetlen egy civil szervezet sem. Itt megint csak politikai előnyöket akarnak az emberek ebben a játékban szerezni. 200 millió nő hiányzik, azért mert éppen a gyermek nőnek fogant meg, és azért mert nő lenne, megölik őket. Mikor beszélünk erről? A parlament napirendjén már szerepel, nem tudom, hogy hogyan tudná ezt bárki minősíteni, hiszen erről van szó. Je vous laisse répondre parce que... Hagyom, hogy válaszoljon, mert a miniszter úrnak egy 11-kor távoznia kell. Tudom, hogy ezek más fajta kérdések. Csak szeretném, ha tudná a miniszter úr, hogy nekünk mi az álláspontunk ebben a kérdésben, ami a szexuális egészséget, reprodukciós jogokat illeti. Ezek alapjogok, és nagyon fontosak számunkra. Köszönöm. Köszönöm. Uh, starting from... Neuser úrral kezdeném. Ami az önkénteseket illeti, nagyon fontos az ő segítségük, tökéletesen egyetértek önnel. Ha jól fogalmazunk, arról van szó, hogy hogyan is használjuk fel. Nagyon remélem, hogy elnökségünk majd az önkéntességet megfelelően tudja támogatni, és természetesen nem felejtjük el azoknak a biztonságát sem, akiket oda küldünk. Ami a civil szervezeteket illeti, illetve a segélyek biztosítása, tökéletesen egyetértek, nagyon fontos ez a szerep, nem szabad itt erről sem elfeledkeznünk. Fentarthatóság. Ez fontos része, tökéletesen egyetértek, így van, így kell lennie, ezt egyértelműen hangsúlyozni is kell. Ami a fenntarthatóságot illeti, hát lehet, hogy csak úgy teszünk, mintha tennénk valamit, de lehet, hogy ez összeomlik. Véleményem szerint, ha azt gondoljuk, hogy sokat teszünk, segítünk az embereknek, hogy ma jobban éljenek, de nem gondolunk a jövőre. Ez alapvetően fontos a fenntarthatóság szempontjából, nem csak a mára gondoljunk, hanem a holnapra is. Ez is nagyon fontos. Hogy csak finoman fogalmazza. Ami a mentalitást illeti. Nagyon köszönöm, hogy felvetette ezt a kérdést. Említette ezen kívül azt is, hogy Litvánia nem érte még el a kitűzött célokat. Említettem, hogy része volt a tárgyalásoknak néhány évvel ezelőtt az is, hogy ezeket a célokat megfogalmazzuk. El kell mondanom, hogy a mi esetünkben a 2004-ben csatlakozott új országok számára nem 0,7 volt a cél, hanem 0,3. De ugye az éremnek két oldala van. Először is azt mondanám, hogy igen, Litvánia elérte a 0,3%-ot a GDP vonatkozásában, ennyivel támogatjuk a fejlődést, de az érem másik oldala, amire viszont büszkéknek kell lennünk, az, hogy nagyon sok ország nem volt képes a válságos időkben megtartani ezt a szintet, tehát azokat az összegeket erre szánni, amelyeket mi is szántunk. Tehát a költségvetési deficit vonatkozásában sikerült nagyon sokat javulnunk, sok mindent kellett kihúzni a költségvetésből, de nem tartozott ezek közé a fejlesztési támogatás. Képesek voltunk ugyanazon a szinten tartani mindezt, mint korábban. Úgyhogy tökéletesen egyetértek önnel, nem szabad elfeledkeznünk erről sem. És ha jól emlékszem, azt hiszem a 28-ból csak hat ország ö, ö, érje el a 0,7%-os célt. A Horvátország ugye most csatlakozott, úgyhogy őnek nem számítanak pillanatnyilag. Ami hazámat illeti, el kell mondanom még azt is, hogy a válságos időkben csatlakoztunk a Nemzetközi Fejlesztési Ügynökséghez. Ez is ugye hozzájárult ehhez, a multilaterális erőfeszítésekhez, hogy segítsünk a világon. Ami a harmadik világ országait illeti. Őszintén szólva, nem tudom, hogy hogyan is van ez, mert amikor azt mondtam, hogy harmadik országok, úgy értettem, hogy az EU-n kívüliek, nem harmadik világbeli országokra gondoltam. Ha csak nem kevertem össze valamit, a szándékom nem ez volt. Én a harmadik országokról beszéltem, vagyis az EU-n kívüliekről, nem pedig ö, fejlődő országokról. Nos, Fiszesz úr felvetésére reagálva. Persze nagyon jó lenne, hogyha az Eurolat amelyik bizottságában én is tevékenykedhetnék. Nem tudom, hogy Vilniusban ülünk-e össze majd. Minden esetre várom a lehetőséget. Természetesen nem feledkezünk el a latin-amerikai országokról sem. Semmi konkrétumot nem említettem ezzel kapcsolatban, de persze nagyon sok országot érint az a veszély, hogy esetleg elfeledkezünk róluk. Említettem, hogy ez fontos, azt konkrétan nem soroltam fel, hogy mely országokra gondoltam, de Kolumbia például az egyike ezeknek, amelyek a bizottsági listán szerepelnek, akikről nem szabad elfeledkezni. Úgyhogy hát nem elég egyértelműen fogalmaztam, mert egyszerre lehetetlen mindent felsorolni, de ez nem azt jelenti, hogy elfeledkeztünk előre a régióról. A szélesebb körül témák megvitatása során nyilván beszélünk a diversifikáció és egyéb témák kapcsán. Kína. Felszeretném hívni a figyelmüket itt arra, hogy Kicsit kínos számomra ezzel kapcsolatban válaszolni, mert a Fejlesztési Bizottság kapcsán a főképviselő asszony e, Lady Ashton volna az, aki meg tudná válaszolni ezeket a kérdéseket. Úgyhogy úgy gondolom, és remélem, hogy fel is vetik majd ezt a főképviselő asszonynak. Én magam csak azt tudom elmondani, hogy mi hogyan vélekedünk erről, semmiképpen nem képviselhetek tanácsi álláspontot. De érdekelne. Köszönöm. Igen, de nem válaszolt a Szárák kérdésről. Est-ce que vous avez une réponse sur le Sahara? Hmm? Uh, To be very open and frank. Nos, hogy őszinte legyek, talán nem értettem, vagy nem hallottam a, a kérdésének ezt a részét. Azt hiszem nem volna helyes, hogyha most ezzel próbálkoznék. Ha esetleg megismételné, akkor nagyon szívesen válaszolok rá. Parancsoljon. Nos, A Nyugat-Szahara, amely korábban spanyol fennhatóság alá tartozott, aztán marokkói, aztán ott van Algéria is, több ezeren nagyon nehéz helyzetben voltak. Nem terroristákról van szó, nagyon komplikált itt a helyzet, és teljes mértékben megsértik az emberi jogokat. Az együttműködés ezen régióban visszaesett, főleg Spanyolország részéről, pedig Spanyolországnak ott nagyon nagy volt az érdekeltsége korábban, és közelebb volt a problémákhoz. Y por lo tanto me gustaría, señor ministro, que no se olvidara de la situación. A Saheli övezetben Úgyhogy azt hiszem, hogy a miniszter úrnak meg kellene ezt is vizsgálni, hogy a Nyugat-Szaharában is foglalkozunk az emberekkel. Köszönöm szépen. Most erre is két válaszom van. Amikor a kérdés kapcsolódik humanitárius szükségletekhez, amikor az embereknek szüksége van ilyenre, akkor ez legyen a napi renden. És ott is lesz. Kettő, az EU egyértelművé tette, hogy minden válsággal törődünk, ezért beszéltem arra, hogy vannak elfeledett válságok is. <clears throat> Régiótól függetlenül odafigyelünk mindenre. Egyébként örömmel mondhatom, hogy az EU ezekben a térségekben a legnagyobb adományozó, a legnagyobb donor. Erre büszkéknek kell lennünk, hogyha politikai döntésekről is szó van az adott helyzet kapcsán. Nos, ezeket a kérdéseket majd Eston Báronő fogja kezelni. Köszönöm, miniszter úr! a litván elnökség hat hónapja alatt a Fejlesztési Bizottság nagy reményeket fűz az önökkel való együttműködéshez, hogy nagyon sok kérdése választ adjanak, amelyekről megvitattunk. Én személyesen ö, szeretném hangsúlyozni, amit Mitchell úr is mondott az előbb. Az Európai Parlament tényleg nagyon odafigyel mindarra, ami az emberi jogokat érinti. Ön is említette már a hozzászólása elején, hogy önöket is rendkívül módon érdekli az emberi jogok kérdése, és főleg a gyerekek problémája, a diszkrimináció terén, az erőszak és egyéb problémák vonatkozásában egyes afrikai országokban, úgyhogy mindenképpen számítunk önökre. A diszkrimináció terén is a homoszexuálisok elítélése a fejlődő országokban, ezt nem fogadjuk el itt az Európai Parlamentben, úgyhogy nagyon reméljük, hogy a továbbiakban is számíthatunk önökre. Köszönöm szépen, miniszter úr, sok sikert kívánunk önöknek!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 Mark Dibul, Dibul urat hívtuk meg ö, hozzánk, aki a globális alap ügyvezető igazgatójának előadása az AIDS, a tuberkulózis és egyéb betegségek vonatkozásában 2015-ös időszakig felöleljük a, a tevékenységeket. A globális alap nagyon sok ö, problémára mutatott rá eddig, a bizottság úgy döntött, hogy felfüggeszti 2011. decemberében a finanszírozást. Azóta a globális alap ambiciózus változtatásokat eszközölt, és ezt el is fogadta 2016-ig. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az EU és a tagállamok 50%-át biztosítják a globális alapőteleinek. Továbbra is harcolunk az egészségügy terén, az AIDS, a tuberkulózis, a malária prioritások. Itt fel kell lépnünk. Az elkövetkezendő évek rendkívül fontosak lesznek a globális alap számára, mert munkaprogramját össze kell egyeztetni az ENSZ stratégiájával a milléniumi célok keretén belül 2015-ig. Úgyhogy Márk Tibül úr, Kérem 10 percben tájékoztassa bizottságunkat a reformokról a globális alapon belül, beleértve az új finanszírozási modellt, illetve az elkövetkezendő célkitűzéseket, amelyeket szervezetük fogalmazott meg. 10 percben tehát őné a szó. Köszönöm elnök. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm a bizottságnak, hogy időt szakítottak erre a prezentációra. Az Európai Parlament valóban támogatja a globális alapot, ezt ezzel tisztában vagyunk. Egyébként P-Barks biztos úr támogatta ezt a témát a bizottság részéről. Christian Schmidt-Taylor képviseletével van jelen. A kérdés, hogy ma mi a a lehetőség, hogy a, az AIDS, a tuberkulózis és a malária területén előre lépünk. Most olyasmit mondok, amit két évvel ezelőtt nem tudtunk volna elmondani. A tudomány e, és az epidemiológia hatalmas lépéseket tett előre, és egyébként e, a helyszínen, az adott területeken is jelentős beruházások történtek az EU és a tagállamai részéről különféle programok indultak be. Most rendelkezünk a tudással és a képességgel arra, hogy, hogy legyőzzük ezt a három betegséget. Ez olyan lehetőség, amelyet előttünk egyetlen generáció és egyetlen parlament sem tudott elmondani. A járványtamban ugye azt halljuk, hogy a, a legszegényebbek, a legsérülékenyebbek, tehát gyakorlatilag az emberi jogok kérdését kell előbbre vinnünk. Az AIDS, a malária és a tuberkulózis elsősorban fiatal nők, aztán a, a férfiakkal szexuális kapcsolatot részesi, létesítők számára jelent fenyegetést. Eurázsiában, Közép-Afrikában és egyéb helyszíneken indítottunk be kampányokat. Szeretnénk ezzel is bátorítani az betegségekkel sújtott embereket, hogy jöjjenek be a társaságunkba. Tulajdonképpen a, a modern kor pestise, az AIDS ugyancsak erősen kötődik az emberi jogokhoz. Az érme másik oldala, az, hogy ha nem lépünk most, most, és hogyha ha az országok várnak, amíg a gazdaságuk észhez tér, akkor ezek a betegségek erőteljesebben lépnek fel, és a betegségek sem ismernek határokat. Ugandából tudjuk, hogy van olyan, ami visszatér az écre, a maláriára és a TBC-re egyaránt e, igaz ez. Ijesztő számaink vannak Közép-Európából egyébként, e, különösen a gyógyszereknek ellenálló baktérium törzs, TBC fertőzése kérdése ijesztő. Tehát 2014-től 16-ig a feltöltés az 16 milliárd dollár lenne. Ez tulajdonképpen a célkitűzéseink 86%-át valóságra tudja változtatni, hogy kontrolláljuk ezeket a betegségeket. Konkrétan eh, rákérdeztek, hogy mit tett a globális alap. Az Európai Unióval és tagállamaival eh, egy átalakulás történt, ez megfelelő időben történt, hogy kihasználjuk a lehetőségeket nem csak 2015-ben, vagy addig, hanem azon túl is. Tulajdonképpen a, a specifikus intervención túl tudunk lépni gyakorlatilag ez visszatükrözi a 21. századi eszmét, amely a végül is a globális alap megszületéséhez vezetett. A legutolsó a buszani megállapodás az országoknak is gazda szerepet kell játszani. Egyébként egy globális egészségügyi architektúrát kell létrehoznunk, ez nem csak az ezredfordulós célok eh, megvalósulását segítik, hanem túlmutat azon. Akik eh, a közösségben, a területen laknak, ott élnek, a civil társadalomban, a magánszektor eh, szervezeteiben, ők például a nemzeti egészségügyi stratégiát tudják elősegíteni mi a globális szintet próbáljuk előre vinni. A második fontos elem az az előreláthatóság. Ez egy olyan terület, ahol az EU elég erős. Tehát gyakorlatilag az a fontos, hogy előre látható, előre tervezhető finanszírozásunk legyen. Ugye, volt korábbi szakasz, amikor a mi időhorizontunk adta meg a költségvetési tervezés alapját, nem a nemzeti lehetőségek, tehát eh, változtatni kell a modellt annak érdekében, hogy az egyes országok is ki tudják használni a globális alap lehetőségeit. Aztán egy platformot kell létrehoznunk, amelynek alapjában a tágabb értelembe vett egészségügyi rendszerek, közösségi rendszerek ki tudják használni a globális alap lehetőségeit a, az AIDS, TBC és malária elleni harcban. Ez persze kapcsolódik számos dologhoz, gyermekegészségügyhöz, a reproduktív egészséghez. Egyébként az AIDS-nél e, tulajdonképpen e, a történelemben először kezelünk egy krónikus e, betegséget, ennek a menedzsmentje kihasználható az egyéb krónikus betegségek kezelésében is. A globális alap ö, tulajdonképpen az AIDS kapcsán és egyéb, kapcsán, egyéb témában ugye erősen ö, ö, kapcsolódik a nőkhöz, illetve a reproduktív egészség kérdéseihez. az új finanszírozási modellnek egy korai szakasza van a hátunk mögött, és meg kell mondanom, hogy enyhén szólva remek eredményeink vannak. Zimbabvére utalnék, ők voltak az elsők között, akik folyamodtak a globális alapért, az alaptámogatásáért, ez olyan helyzet volt, ahol az oroszlánok és a bárányok megtalálták a lehetőséget, hogy békében éljenek -e egymás mellett. Zimbabwe egy koncepciós fejezést terjesztett elő, Myanmar hasonló lépést tett. Tudjuk, hogy ott is nehéz helyzet van, olyan szintet ért el ott a kábítószer fogyasztása, ami eddig példátlan volt. Lépéseink szorosan kötődnek az emberi jogok kérdéséhez. Tudjuk, hogy ez javítható, teszünk is ezért. Egy új menedzsment rendszerünk is van, amely odafigyel arra, hogy ne lehessen rosszul vagy nem megfelelő célra használni a pénzeszközöket. Tehát a visszaélés vagy a nem kellően hatékony pénzfelhasználás is kontroll alá vonható ez által. A kockázatkezelési rendszer úgy érezzük, hogy a legnagyobb lehetőséget hagyja az emberi jogok bővítéséhez. 2000 15-ig terjedő célokat p biztos és a, az emelt szintű tárgyaló panel körvonalazta. Ugye itt arról van szó, hogy nem csupán a három említett betegség ellen harcolunk, hanem tágabb összefüggésben nem csak betegségeket, hanem az egész érintett lakosság emberi jogait próbáljuk emelni, javítani hiszen a nők kérdése is nagyon fontos, a reproduktív képességek kérdése a 2015 utáni kor elveit nézve, ugye először is arra vagyunk elkötelezve, hogy legyőzzük az említett három betegséget, és az Európai Parlamenttől azt várjuk, hogy együttműködjenek, hogy mindez valóra válhasson. Köszönöm. Kú, Köszönöm szépen. Szeretne valaki hozzászólni a képviselők közül? Ez rendkívül érdekes volt. Valaki? Mitchell úr? Köszönöm a szót. Köszönöm, elnök asszony. Ami a szexuális reprodukciós egészségügyet illeti, mivel mindig emellett teszem le a voksot, remélem, hogy a, a nők és általánosságban a családok ö, ö, képzését holisztikusan támogatják. Nagyon nehéz ugyanezt az egészet kiterjeszteni a világra. Tudom, hogy mindig erről folyik a vita, mert talán gyakorlati szempontból nem sok a hatása. Ami az éjszet és a maláriát illeti, és a TBC-t. Mi a helyzet a szabványokkal? Itt még mindig vannak problémák. Vagy azóta már megoldódtak ezek a kérdések? Például ott van India. Az indiai legfelsőbb bíróság hozott olyan határozatokat, amelyeket vitatnak egyes gyógyszergyárak. Mert azt mondják, hogy használják ezeket a gyógyszereket, pedig eléggé olcsón azok számára, akiknek szükségük van erre. Úgyhogy ezekről volna szó. Aztán a második kérdésem, a nem fertőző betegségek kérdése. Erről is szólt az előadónk. Nagyon sok ember hal meg az ilyen betegségekben, Ott van például a szívroham, a nők is nagyon sokan halnak meg ebben a betegségben szemben másokkal, más betegségekkel. Aztán nem figyelünk ennyire ezekre. Biztos megvan ennek az oka, de azért szeretném tudni, tekintettel arra, hogy milyen sokan halnak meg nem fertőző betegségekben. Azt hiszem, Hogyha itt egy grafikont látnánk, akkor azt tapasztalnánk, hogy nagyon sok nő hal meg szívrohamban. És erre nem figyelünk annyira oda. A globális alapképviselője el tudná mondani, hogy ezen a téren mit tesznek annak érdekében, hogy talán ö, megvizsgálják a, pre, a prioritások újra gondolását? Köszönöm szépen, és köszönöm a beszámolójukat is. Elnök, köszönöm. A bizottság esetleg szeretne szólni. Krisztián Schmidt úr. Köszönöm, elnök asszony. Krisztián Smith vagyok, a DEFCO igazgatója. A globális alap tagja is vagyok. Július 4-én számoltunk be levelünkben a kolombói legutolsó ülésünkről, és szeretném itt megerősíteni, hogy véleményünk szerint a globális alap jelentős eredményeket ért el. Elnök asszony is utalt arra, hogy a bizottság döntött arról, hogy két évvel ezelőtt felfüggeszti a pénzügyi támogatást, azóta újra ö, folyosítjuk a, ö, az összegeket tekintettel a reformokra a globális alapnál nagyon sokat foglalkoznak a, a helyszínen folyó munkával, ez a legfontosabb tevékenységük, és ahogy hallottuk, új modellt is ö, bevezettek a finanszírozás terén, ez így hatékonyabb, ö, van, tudnak fellépni az egyes országokban, és Mitchell úr kérdésére szeretném elmondani, hogy ami a koordinációt illeti a nem ragályos betegségek vonatkozásában, a globális, fannak, a globális alapnak nem szabad elszeparáltan fellépni, hanem integrált módon, hogy mindenféle szolgáltatást nyújthassák, mindenféle szinten, legyenek azok ragályos vagy nem ragályos betegségek. Az új modell lehetővé teszi, hogy az alap ne csak Genfben elszigetelt döntéseket hozzon, hanem a, az adott országban prioritásként kezelje azt, amit kell. Így országonként kompre, átfogó megoldásokat tudnak ajánlani, nem csak elszigetelten Genfben. Tehát megerősíteném Pivax úr álláspontját, A 2014-16-os időszakra továbbra is folyósíthatjuk az alapokat, kész az alap erre, 30 millió eurós ö, nagyságban el, az elkövetkezendő időszakra szeretnénk megtartani ezt az összeget. Végezetül annyit mondanék még, hogy az alap új vezetése kiválóan indított a reformok bevezetésével. Köszönöm szépen. Monsieur Cortés Lastra, vous voulez prendre la parole encore? Akar ön is szólt kérni? Ustedes ya conocen ya conocen cuál es nuestra opinión al respecto del trabajo que... Hogy mi az álláspontunk ebben a kérdésben, hogyha ö, ö, globális feladatokról van szó. Jól emlékeztett ön arra, hogy a mi álláspontunk az, hogy meg kell szerezni a bizottság támogatását, és a legtöbb tagállamnak a támogatását is, Ön ugye remekül jellemezte a helyzetet, így lehet tovább dolgozni, de nem árt, hogyha tudja ön is, hogy mit gondolunk mi erről. Véleményünk szerint rendkívül pozitív a súlyos betegségekkel szenvedő emberek érdekében, akik például Afrikában szenvednek. Köszönöm. Ö Mark Dybel is nagyon világosan elmondta, hogy melyek voltak a világ alapnak, a globális alapnak a feladatai. Négy bizottságot is állítottunk föl különböző súlyos betegségekkel kapcsolatban, és a globális alapnak három ilyen betegségre kell a továbbiakban koncentrálnia. Vannak állami donorok és nem állami jellegű donorok egyaránt egyaránt. Ezeket nemzeti szinten is a tervezést biztonságossá kell tenni. 2016-ig javasoljuk az alapot kiterjeszteni, de új donorokra is szükség van, adakozókra is szükség van ugye vagy csökkenteni kell különben az összegeket, vagy befagyasztani az alapot, hogyha nem ajánlkoznak újabb adományozók. Nagyobb tőkére van szükség, amennyire tudom Németország befagyasztotta 200 millió euró magasságában a támogatást. Franciaország a legjobb adományozó, ami Olaszországot illeti itt megint csak csökkentek a hozzájárulások, és nem tudom, hogy a globális alapnak mi a stratégiája a különböző országok bevonására. Azt is szeretném tudni, hogy milyen módon lehet magánadományozókat is bevonni, akik rendelkezésre bocsátanának az alaprendelkezésére különböző összegeket. Az utolsó megjegyzésem, az együttes üléssel az AKC államok képviselőivel folytatott első ülés, együttes üléssel kapcsolatban szó volt az EU és globális alap közötti együttműködésről akik részt vesznek az üléseinken, nem ö, ö, kapnak kellő tájékoztatást a globális alapnak a tevékenységéről. Ön két példát is említett. Jók a kapcsolatok az EU tagállamai és a globális alap képviselői között Zimbabvével kapcsolatban is volt akciónk, voltak azután Myanmari képviselők is, különböző lehetőségek nyílnak a globális alap számára, és ezeket továbbra is fenn kell tartani. Elnök, köszönöm. Akkor már Dibul úrnak adnám át, Dibul úrnak adnám át a szót a következtetések levonás. Elnök asszony, köszönöm szépen, és a remek kérdéseket is köszönöm. Mitchell úrral kezdem. A nemzetközi jog alapján állunk, és minden beszerzésünk generikus gyógyszerkészítmény. Ez összhangban van a nemzetközi joggal. Az innovatív cégek azok, akik elsősorban érintettek, különféle gyógyszerekkel szembeni ellenállást szeretnénk legyőzni az újszerrel, szerekkel. Vannak olyan országok, ahol nagyon alacsony szinten van a szabadalmi jogok kérdése. Nyilvánvaló, hogy a legalacsonyabb áron és a legjobb minőségben szeretnék vásárolni akárhogy is nézzük, az AIDS továbbra is a nők számára a leghalálosabb betegség, különösen azoknál, akik még a szaporodásra képes életkorban vannak. A tuberkulózis ugyancsak erősen sújtja a terhes asszonyokat és a fiatal gyermekeket. Azért koncentrálunk az AIDS-re, a TBC-re és a maláriára, mert ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az érintett országokban megáll a növekedés, hiszen a fiatal generációk kihalnak, elpusztulnak, vagy nem tudnak szaporodni. Hm. Ezek a betegségek messze aránytalanul nagy mértékben kiütik, semlegesítik a fiatal generációkat, a tanárokat, az értelmiséget. Ugyanez igaz a, a terhes asszonyoknál, a a malária esetére is. Ahogy Klincs Schmidt úr mondta, hogy van egy újfajta finanszírozási modell, a krónikus betegségek a kezelése is fontos. A méhnyak rák a fiatal nők esetében ugyancsak agasztó mértékben növekszik, mert ez például Afrikában szinte már annyi nő halálát okozza, mint az AIDS. Tehát van egy olyan lehetőség, olyan infrastruktúra, amely felhasználható a krónikus betegségek kezelésére is. Köszönöm egyébként önnek is, és valamennyi kollégájának a támogatást, amelyet a parlament részéről nyújtanak. Názer úr, én is köszönöm az ön észrevételeit, és köszönjük a, a határozott támogatást, számos alkalommal találkoztunk, és tudjuk, hogy ez a támogatás nem ma kezdődött, hanem korábban egy történelmi lehetőség nyílott előttünk. Igazából megtehetjük, hogy előbbre visszük az emberi jogok kérdését az emberek nagy családján belül. Hogyha a betegségek a tétovázás miatt túlépnek egy küszöböt, akkor sajnos már nem tudjuk kontrollálni őket. Ez azt jelenti, hogy a belátható jövőben egyfolytában csak fizetnünk kell értük. Az a lényeg, hogy vagy most fizetünk, vagy mindörökre. Tehát hát meg kell vizsgálni, hogy a globális alaphoz ki hogyan tud hozzájárulni. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a felelősség is megosztott, tehát mi nem csak a tagállamokhoz jövünk forrásokért, hanem több pilléren nyugszunk. Beszélünk egyúttal az, az afrikai eh, állam és kormányfőkkel, az utolsó tíz év alatt százszorosára növekedett ezeknek az országoknak a hozzájárulása az alaphoz. A feltöltési időszakban erőteljesen nyomolunk, ők is már látják, hogy nem kérhetnek több forrást, hogyha ők maguk nem járulnak a források feltöltéséhez és hát tudják azt is, hogy generációk eh, létét veszélyezteti az, hogyha tovább dühöng a ragály. A G8 eh, országai is eh, együtt dolgoznak velünk, együttes beruházásokat indítunk velük olyan területeken, amely a számukra fontos a privát szektorban, a magán alapítványokkal együtt dolgozunk, de élő óvatossággal járunk el. Például a Coca-Cola Tanzániában aktivizálta magát, tehát óvatosan közelítjük őket, de a, a megfelelő vállalati kompetenciák olyanok, amelyeket szeretnénk, szeretnénk kihasználni a magánszektorban ból fokozott hozzájárulásokra számítunk. Van egy kötelezettségvállalás 65 milliárd, millió dollár. Ez tulajdonképpen két nagy, nagyon gazdag személynek a felajánlása. Tehát nem csak a 15 milliárd fontos számunkra, hanem a felelősség megosztása és a következő ciklusban úgy gondoljuk, hogy a hagyományos adományozók, a donorok lesznek azok, akik a pénzt összeadják, de a közvetlen hozzájárulást is nagyon fontosnak tartjuk. Köszönöm az észrevételeket, köszönöm Schmidt úr észrevételeit is. Egyébként nagyon jó volt velük együtt dolgozni, Pibalks biztos is rendkívül segítőkész volt. Mindenkinek köszönöm a prima kérdéseket. Egy korábbi parlamenti képviselőnk nincs itt velünk, de szeretnék neki is köszönetet mondani, Kanadából érkezett. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ezt a hozzászólást, hogy eljött a bizottságunkba, sok sikert kívánunk az önök szervezetének feladatai teljesítése során. Köszönöm még egyszer. Kedves kollégák, bizottságunk delegációja ö, április 12-14 között Kolumbiában járt, meglehetősen kényes ott a helyzet. Négy képviselő ből állt a küldöttség, Össze Sastra, Catherine Grez, Ties Demera és Santiago Fisas voltak a delegáció tagjai. Cortes Lafre úrnak adnám meg a szót. Nem tudom, mi van velem ma, hogy mindent rosszul mondok. Tehát a misszióvezető, delegációvezető a szó. Köszönöm, elnök asszony. Nem vagyunk itt nagyon sokan ma délelőtt. Na, akárhogy is. De én, én voltam a kolumbiai küldöttség vezetője, és a koordinátorokkal is már egyeztettünk erről. Nehéz volt a helyzet, a lakosság egy részét elűzték a lakóhelyéről, és hát meglehetősen bonyolult volt a Fejlesztési Bizottság titkársága és az Európai Unió bogatai delegációja képviselete igyekezett a dolgokat meglehetősen jól el, előkészíteni és megtervezni. Az elmúlt évtizedekben a kolumbiaiakat nagyon nagymértékben sújtották a fegyveres konfliktusok béketárgyalások folytak a kolumbiai kormány és a FARC között, belső állandó konfliktus, tehát állandósult a belső konfliktus, a fegyveres erők, a gerillák és a reguláris hadsereg erői között. Az ENSZ és felfigyelt az állandósult fegyveres konfliktusra, ez rendkívül súlyos a békés lakosság számára is. Menekültek is vannak, megszorítások is bekövetkeztek a szolgáltatások és az áru kereskedelem vonatkozásában egyaránt. Találkoztunk a kormány alelnökével, a külkapcsolatokért felelős emberekkel, a különböző rektorokkal, állami intézmények képviselőivel, parlamenti képviselőkkel, emberjogi képviselőkkel, az ENSZ emberi jogi megbízatjával is tárgyaltunk, meglát, meg, a e, Bánybászban meglátogattunk egy Európai Uniós projektet, Kiláncsáóba is ellátogattunk, e, e, különböző gazdákkal, civil szervezetek képviselőjével is találkoztunk, helyi önkormányzatok képviselőivel, és bizonyos végső megállapításokat is le tudtunk vonni a találkozóinkból. A kolumbiai kormány jelentős reformprogramot hajt végre a konfliktusok leküzdése érdekében, és harcol az egyenlőtlenség, a szegénység és a munkanélküliség ellen is, az emberi jogi helyzet is javasol, is javul, és a humanitárius kérdésekre is jobban odafigyelnek. Kolumbia szerepét is igyekeztek regionális és helyi szempontból is javítani, a kereskedelmet is. Számos megfigyelő, nemzetközi megfigyelő ért velünk egyet, amikor úgy gondoljuk, hogy a, ez az ambiciózus projekt hozzájárul a békés klíma megvalósításához. Az Európai Unió támogatása a béke helyreállításában, a humanitárius segítségnyújtás sem mellékes ebben a vonatkozásban ha látnák, hogy 2007-2008-ban mi végre jutott a, a humanitárius segélyprogram, akkor nem csodálkoznának. Az Európai Parlament igyekszik a két oldalú kapcsolatokat fenntartani az Európai Unió és Kolumbia között a jövőben, valamint Ekvádorral és Peruval is. Egységes stratégiát igyekszünk megvalósítani a segítségnyújtásban, a két oldalú kapcsolatok fenntartásában, és ami az áldozatokat nyújtott segítséget illeti, a 48 per 14-es 2011-ben hozott törvény is rendelkezik ebben a vonatkozásban a gazdasági kompenzációról és egészségügyi gondozást is kilátásba helyez a földjükről elűzött parasztoknak is kárpótlást irányoz elő, illetve támogatás, segény, segítségnyújtást olyanoknak is, akik bűncselekmények áldozataivá váltak. Ülésünk során különböző személyeket kérdeztünk a törvények állásáról és megvalósulásának esélyeiről. A fegyveres erők főparancsnoka beszámolt arról, hogy számos régióban továbbra is fegyveres harcok folynak. Hiányzik a biztonság. Különböző tevékenységeket civilek is megpróbálnak végrehajtani, emberjogi harcosok, illetve képviselők is próbálnak humanitárius támogatást nyújtani az áldozatok felleltározásához és a rokonoknak való segítségnyújtáshoz. Számos embert fosztottak meg földjüktől, és itt a tulajdonba való visszahelyezés is jelentős problémát okoz nincs infrastruktúra, a szociális hálózat is e- elégtelen szervezetbűnözés, a narkotrafik, vagyis a kábítószerekkel való kereskedelem is jelentős problémát okoz a nemzeti civil szervezetek, az ENSZ, emberi jogi képviselők is fellépnek ez ellen a helyzet ellen. A kolumbiai hatóságok úgy gondolják, hogy a jogalkotási keretek tehát a földek, az elhagyott földek visszajuttatás eredeti tulajdonosaiknak alapvető fontosságú. A kormány úgy gondolja, hogy a 1848 as 1448-as törvény is fontos ebből a, ebben a vonatkozásban. Fontos, hogy megszűnjenek a belső fegyveres villongások, konfliktusok, és a jogok érvényesüljenek a véleményeltérés ellenére, hogy hogyan lehet alkalmazni ezt a jogalkotást, a küldöttségünk egyetértett abban, hogy a jogi és törvényadta keretek alapvetően fontos fegyvert, eszközt adhatnak a hatóságok kezébe a konfliktus szociális és gazdasági megoldása érdekében. Szeretnék visszatérni néhány kérdésre Először is a két oldalú együttműködést kell fenntartani Ekvádorral, eh, Kolumbiával, Peruval, e, és a haladó erőkre támaszkodva eh, a nemzeti megbékélést és a békét kellene szorgalmazni, küzdenünk kell a termelés és a kábí, egyéb kábítószerekkel való kereskedelem ellen, a béke laboratóriumát kell megteremteni, a civil társadalmat, a civil szervezeteket, a benszülött társadalmat kell megerősíteni, és az áldozatoknak való segítségnyújtás és azok hozzátartozóinak a fegyveres konfliktusok következtében rendkívül fontos. E humanitárius támogatást kell nyújtani, és javítani kell a a kétoldalú donorok, az Európai Unió és más szervezetek közötti kapcsolatokat. Az EU-Kolumbia párbeszédet az emberi jogi kérdésben is tovább kell fejleszteni, fenn kell tartani, és a e, elrablott földekkel kapcsolatban bizonyos projekteket is meg kell valósítani, különböző bányaipari hasznosítási terveket is támogatnunk kellene, valamint a fegyveres konfliktusok által sújtott földeknek a rehabilitációja is napirendre kerül. A munkafeltételek és az emberi jogok tiszteletben tartása is fontos. Úgy gondolom, hogy ez a kiutazás a küldöttség részéről rendkívül fontos volt, ahogyan a beszámolóban is jeleztük, lehető, nagy dolog, hogy lehetőségünk volt a helyszínen látni, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Valóban betekintést kaphattunk, átélhettük a kolumbiai hétköznapokat, a valóságot, az emberi jogokért folytatott küzdelmet, és azt is láthattuk, hogy jelen pillanatban mi történik a humanitárius segítségnyújtás tárgyában számos EU e, e nagykövettel is tárgyalhattunk helyszínen, EU államok nagyköveteivel, és különböző együttműködési kérdéseket is megvitathattuk. Úgy gondolom, hogy ezek kivétel nélkül minden alkalommal támaszkodtak arra, amit mi hoztunk, és az együttműködés sikerült szorgalmazni az EU és Kolumbia között, amennyiben kérdéseik vannak, ne habozzanak ezeket föltenni. Elnök, köszönöm a hozzászólónak ezt a kiváló ismertetést és átadnám a szót a következő hozzászólónak. Elnök asszony, köszönöm szépen. Nem sok hozzáfűzni valóm van. Ahhoz, amit Ricardo Cortez elmondott, teljesen egyetértek az, azzal, amit elmondott a prezentációjában elhangzottakkal. A parlamenti delegációs utak, amelyekben én magam is részt vettem, eh, nos, úgy érzem, hogy az összes közül ez volt az, amelyikben a legszorosabb volt a program. Rengeteg találkozót bonyolítottunk, annak ellenére, hogy rövid volt az idő. Hát gyakorlatilag egyetlen egy lazítási percünk sem volt, nagyon érdekes volt, és nagyon fontos, hogy az ember tisztába jött azzal, hogy tisztába kerültünk azzal, ami történik. Körülbelül 6, 6 millió olyan ember van, akik földön futóvá váltak, akik a gerillák vagy a FARC tevékenysége miatt el kellett, hogy hagyják a földjeiket. A kormány témánként lép előre. Korábban a mezőgazdaság volt a, a csúcs téma, aztán a kábítószerkereskedelem, Persze meg kell néznünk, hogy, hogy mindezek a lépések hogyan hatnak majd a földek újraelosztására. Nem könnyű ezt végrehajtani, hiszen vannak olyan családok, akik én már 20 évet éltek le városokban, falvakban. Ezek nem mennek könnyen vissza a földre, különösen a gyerekek szempontjából érdekes ez, hiszen egészségügyi szolgáltatás, ivóvíz, stb. mindenféle körülmény hiányzik sokan azt ábrándozzák, hogy odakint a földeken majd jobb lesz az élet, de amikor oda jutnak, akkor bizony sokszor problémákba ütköznek, vannak illegális bánya műveleti tevékenységek, külföldi cégek illegális bányákat üzemeltetnek, és mindenféle eszközzel megpróbálják a földek újra visszaosztását megakadályozni. Úgy érzem, hogy az elnök hogy nagyon jól összefoglalta azt, amit hallottunk. Köszönöm szépen. Nikol Műre asszonyé a szó, a bizony... Nem, bocsánat, az Európai Külszolgálat képviseletében. Köszönöm elnök asszony a szót. Szeretnék köszönetet mondani a két képviselőnek a mai szóbeli jelentésükért. Ez szépen kiegészíti az írásos jelentést, amit a külügyi szolgálat érdeklődéssel olvasott, figyelemmel leszünk az ajánlásaikra. Ezek összhangban vannak leginkább mindennel, amit maga a külügyi szolgálat is beindított nagyon fontos, amit mondtak arról, hogy az emberi jogi dialógust erősítenünk kell. Most első szinten fordult elő, hogy az emberi jogi dialógust magasabb szintre tudtuk vinni. Itt június 17-én volt Brüsszelben egy megbeszélés, Különösen oda kell figyelnünk a bántatlanság kérdésére, illetve a, a statáriális törvénykezésre, a katonai e, ítélkezésre. E, ugyancsak tisztában vagyunk azzal, hogy e, mennyire sértik, fenyegetik az emberi jogokat a bánya, bánya műveleti tevékenységek valamilyen jelentéseken, illetve valamilyen javaslatokon dolgozunk. Ez Latin Amerika esetében igen kiemelkedő probléma. Ezt be kell vennünk egy több országra kiterjedő programba. Ezt a parlament is kiemelten kezelte és kezeli. Erre oda fogunk figyelni. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm. A bizottság kíván szólni? Nem? Rendben van. Tehát, akkor megint Cortez Lasztasz úrnak adnám meg a szót. Eh, köszönöm szépen. Megköszönöm a hozzászólóknak a elhangzottakat, és köszönöm a külügyi szolgálat észrevételeit is. Két vagy három dolgot szeretnék jelezni, amiket szar, nagyon fontosnak tartottam az utunk során. Konfliktusos területen voltunk, mi pedig ugye normális körülmények között Európai Uniós, hogy úgy mondjam, békelabort próbálunk létrehozni. Megnézzük, hogy mindez hogyan működik a területen. Mm, megnéztük, hogy a határterületeken mi a helyzet ott, ahol a fark egyre jelentősebb tevékenységet végez, és vizsgáltuk a biztonság kérdését, amely Kolumbiában megromolhat. El pillanatban folyamatban vannak béketárgyalások, de bűnszervezetek egyre inkább terjednek, ők védelmet kínálnak, ahogy Fiszasz úr is mondta, védelmet kínálnak az illegális bányászatnak, illetve a kábítószer csempészetnek, tehát a bűnszövetkezetek száma növekszik, illetve terjeszkednek. Ez bizonytalanságot okoz számos területen. Korábban a paramilitáris tevékenység jelentette a fő veszélyforrást, ezek most kimenőben vannak, átadják a helyüket a, az illegális bandáknak, az illegális bányászat és a kábértészer csempészet a legkiemelkedőbb kockázat. Reméljük, hogy a jövőben meg tudjuk ezt oldani, de az biztos, hogy, hogy a probléma nem múlik el magától. Még egy kérdés, nevezetesen az emberi jogok, véd, véd, az emberi jogok védőinek a munkája. Ezeket spanyol nyelven personerosnak hívják. Ezeknek nagyon nagy a szerepük az emberi jogok kérdésében. Tulajdonképpen ők segítik azokat, akik visszatérnek a földjeikhez. Gyakorlatilag az életüket teszik kockára, állandó fenyegetettségben élnek. Találkoztam egy, egy polgármesterrel, aki alig szólalt meg, a problémáik különösen a tequila Chao területén fontosak, ahol például gyakorlatilag minden héten történik valamiféle gyilkosság. A personeros, az emberjogi védők szeretnék, szeretnének úgy fellépni, hogy az emberi jogokat védik, ezeket egyébként valahol nem kellően veszi figyelembe a nemzetközi közösség. Mi, amikor beutaztunk oda, akkor valami olyasmit képzetünk el, hogy az emberi jogok védelmét civil szervezetek látják el, akik példát mutatnak, de nem ez a helyzet, hanem gyakorlatilag van 5 vagy 600 úgynevezett personero, ezek szétszórtan találhatók a területen, és rendkívül veszélyes munkát végeznek, úgyhogy minden elismerésem a, annak, amit ők véghez visznek. Lehet, hogy többet kellene tudnunk arról, hogy az EU és Kolumbia között hol áll az emberi jogi dialógus. Hát, ha tovább tudnánk lépni. Le pros... Köszönöm szépen. A következő napirendi pontunk az EU 2014 évi költségvetése. Cortes Lastras úr az előadónk, úgyhogy már is megadom neki a szót. Úgy látszik, ma ő van napirenden állandóan. Köszönöm. Úgy tűnik, ma sok munkám van, de hát nem túl sokan vagyunk itt jelen. Tudom, hogy nagyon fontos eseményre került sor a milléniumi fedezési célok keretén belül, Görensz úr is ott volt, úgyhogy gondolom nagyon sok kollega hasonlóképpen. Nos, ami ezt a rendi pontot illeti, a 2014-es költségvetés tervezetet a bizottságtól csak néhány héttel ezelőtt kaptuk meg, és el kell mondanom, hogy van egy pár kérdésem a bizottsághoz. A tervezet gyakorlatilag bizonyos változtások, változtatásokat tartalmaz, és ezek szerintem elfogadhatatlanak, főleg a magyarázatok miatt, amelyeket fűztek hozzájuk. Ez komplikáltabbá tette annak a lehetőségét, hogy a korábbiakhoz hasonlítsuk a költségvetést, de nézzük a legfontosabb pontokat. Voltak olyan sorok, amelyeket összevontak, visszavettek bizonyos összegekből, és úgy gondolom, hogy ez a költségvetés nagyon sok kérdést vett fel, ahogy már említettem. Nagyon remélem, az Európai Bizottság tud majd válaszolni erre a sok kérdése, főleg ami az összegeket illeti. A legmeglepőbb dolog az, hogy Szinte mindenütt visszavették az összegeket. Ahogy mindannyian tudjuk, ez nem elég az elkötelezettségeink teljesítéséhez tekintettel a hívásokra. Több mint 12%-ot vettek vissza például a fejlesztések terén. A kifizetések 10%-a kevesebb, 4,6% az elkötelezettségek terén a növekedés, de 4 a kevesebb a kifizetési előirányzatok terén. Úgyhogy a kérdésem a következő. A kötelezettségvállalási irányzatokat miért vonták, vették ennyire vissza? Hát ha nincs pénzünk, akkor nem tudjuk a humanitárius segélyeket biztosítani. Nagyon örülünk annak, hogy a sürgőségi támogatás sorában nőtt az összeg, százalék, de ami a költségvetési sorok összevonását illeti, illetve az összetételüket a DCI esetében a kormányozhatóságra is van egy, illetve van még egy másik egy másik területen, és a bizottság rugalmasabbá teszi az összetételt, de ezzel nem értek egyet. Szerintem ez befolyásolja az átláthatóságot. Nehezebb most már a prioritások megállapítása, illetve ezen prioritások végrehajtásának ellenőrzése is. Amikor kollégáim módosítókat adnak be, kérem, olvassák el a megjegyzéseket a különböző fejezetekben, a költségvetésben. Nagyon sok fontos kérdést vetettek fel összességében. A 20%-os támogatásra, az oktatásra kellene szánni, a prioritásokat viszont a kommunikáció alapján kellene meghatározni. Az Agenda for Change nem veszi figyelembe azt, hogy konszenzus létezik az EU szintjén, illetve nem veszi figyelembe a parlament szerepét sem ezen a téren. Ami az elemzést illeti. El szeretném mondani, hogy a latin-amerikai is jelentősen visszaesett. Nagyon remélem, az Európai Bizottság majd nem felejti el, hogy milyen tevékenységeket vett vissza, illetve mi lesz majd az eredményekkel. A tagállami kormányok milyen szinten tudják fölválni felelősségüket, és ami a magyarázatokat illeti, miért utalnak arra, hogy a civil társadalmot támogatják, a civil szervezeteket, a szakszervezeteket, amikor az EU kereskedelem és beruházás monitorozását illeti, amikor a 20%-ról az alap szociális szolgáltatásokról beszélnek, a bizottság a 2014-es költségvetésben növelni akarja az összegeket a 13-ashoz képest, de Afganisztán esetében nem látunk semmit. Remélem, hogy lesz majd valami, úgyhogy szeretném tudni azt is, hogy mi lesz majd Burmában. Tehát mi a helyzet a földrajzi megoszlással? Például Ázsia esetében milyen folyamatokat használhat fel majd a bizottság azon következtetések meghozatalára, hogy összességében nőnek, nőnek az összegek, amikor az latin-amerikai költségvetés csökken. Nincs utalás a jövedelmek felelosztására. Azt is szeretném tudni, hogy a bizottság miért törölte azt a célt, hogy segítsünk azon csoportoknak, akik kevesebb képviselettel rendelkeznek, hogy segítsünk nekik jobban hangot adni véleményüknek. Nagyon sok pénzt ö, szánnak ö, a kereskedelem elleni harcra, de hát eredményt még nem nagyon látunk. Aztán ott van az üszpeg kérdés, itt is visszaesést tapasztaltunk. Végül is kaptak ö, ők is ö, EU ö, finanszírozást, annak ellenére, hogy mi ö, kritizáltuk a helyzetet. A kötelezettségvállalási előirányzatok esetén 33%-os csökkenést tapasztalunk. Ez azért van, mert elértük a célokat. A bizottság tett bizonyos megjegyzéseket, ez nem jó men. A többi régió esetében azt mondják, fontos a szociális befogadást, a tisztességes munkát, a nemek közötti egyenjogúságot támogatni de ez nem közép ázsia vonatkozásában kerül megfogalmazásra. Ami az energetikai cégek támogatását illeti, a több gázexport támogatása érdekében Európa felé prioritásként kezelendő ez a biztonság, illetve az energia szállítás támogatása kategóriájába kerül. A törvények közelítése valóban cél. De nem hiszem, hogy a fejlesztési, együttműködési támogatásnak ez kellene a legfőbb célja legyen. Jemen, Irán, Irak. A bizottsági tervezetben nem igazán egyértelműen derül ez ki. A bizottság nem mutat rá arra, hogy hova mi kerül, mennyi pénz. Dél-Afrika, itt is visszaesést tapasztalunk a költségvetés terén most már csak oktatásra lehet szerni a támogatást. Úgyhogy további információt szeretnék. Nagyon örülnék neki, hogyha tájékoztatnának erről. Aztán van egy olyan, hogy Global Public Goods, mint költségvetési sor. Itt élelmiszerbiztonság, egészségügy, oktatás, nemi kérdések, egyéb fejlesztési kérdések kellene, hogy ide kerüljenek a bizottság szerint. 640 millió eurós magasságban de ez mind együtt van. Annyira nem átlátható ez az egész, megint csak, hogy szeretnék további információt hallani erről. Fúzió. Két sort vontak itt össze, a civil szervezetek és nem állami szervezetek sorát. Remélem csak a, az önkormányzatokra vonatkozik mindez a megjegyzés, mert egyébként az utalás nem igazán helytálló, remélem mást nem mutat. A kifizetési előirányzatok 5%-kal visszaestek 2013-hoz képest. A tartalék támogatás ö, sürgőségi támogatások esetén megint csak fontos szerepet játszik. A bizottság összevonta a jelenlegi sorokat, amelyek a humanitárius támogatásra, élelmiszer támogatásra fordítottak, és ide vonta még a katasztrófára való felkészülést is. Ami a bizottsági módosítást illeti, a prioritásoknak megfelelően először is a fejlesztési és humanitárius támogatási sort kell növelnünk, hogy ez a pénz olyan területekre irányuljon, ahol tényleg megfelelően lehet felhasználni őket, és ahol tényleg segítenek abban, hogy céljainkat elérjük. Ami a fejlesztési együttműködési kezdeményezésre vonatkozik és támogatásra. 159 millió a kötelezettségvállalási előirányzatok összege, így egy kicsit kiegészíthetünk néhány sort, néhány ide vonatkozó sort. De ennek nem csak a több éves pénzügyi keretet kell tisztelmen tartani, javaslatunkban tükröződnie kell annak is, hogy mi a helyzet a jelenleg folyó tárgyalásokban. A bizottsági javaslat az, hogy a földrajzi programok 60%-a, 20%-a a tematikus programoknak, és 10%-a a civil társadalmi szervezeteknek kerjön ide, és 5%-a a pánafrikai programokra. A tematikus további alkategóriákban található, de nem felel meg a jelenlegi költségvetési soroknak. Azt hiszem, hogy megvan a jó okunk arra, hogy próbáljunk egyensúlyt teremteni Ázsia és más területek között, korábban is így volt ez, e, és főleg itt Latin Amerikára gondolok. Annak érdekében, hogy megfelelő demokratikus e, e, vizsgálatra kerüljön sor, részletesen kell a különböző sorokat feltüntetni, amelyek megfelelnek a rendeletben megfogalmazott kifizetéseknek külön sorokat akarunk a helyi szervezetek számára. Jó, oké, rendben van, az élelmiszer támogatást és a humanitárius támogatást összevonhatjuk. De egyértelműen kell megfogalmaznunk azt, hogy az Európai Parlament részt vesz az EU fejlesztési politikák kialakításában. Ezen kívül 20% alapszociális szolgáltatásokra kell, hogy fordítódjon. Ez egy olyan szabály, amit meg kell ismételnünk. Nos, ami az eljárást illeti, itt is engedjenek meg néhány gondolatot. Hát nagy kár, hogy ennyi munkát kell végeznünk, mégpedig ilyen gyorsan. Ez azért van, mert elves pénzügyi keretről szóló tárgyalások, és a tervezet olyan későn született meg. Augusztus 28-án kell ezt elfogadnunk, de javítsanak ki, ha tévedek, és ugye szükség van a, a, időre a fordításokhoz is, ez azt jelenti, hogy július közepére kész kell, hogy legyenek a módosítók. Vagyis egy hetünk van a módosítók megfogalmazására. Valószínűleg ked lesz, jövő hét KED a módosító indítványok beadásának határideje. Valószínűleg véleményt is megfogalmazunk, de ez annyira nem sürgős, általában ezt tesszük. Úgyhogy próbáljuk meg augusztus 28-ára. Köszönöm szépen. Köszönöm. Görenc úr parancsolja. Köszönöm, elnök asszony. Úgy látom, hogy kollégám, az előadó megszívelte azt, amit két évvel ezelőtt mondtam, amikor előadó voltam ugyanabban a szekcióban, de a bizottság azt vetette szemére, hogy nem volt elég ambíció, nem voltam elég ambiciózus és eh, hát nem estem bele ebbe a csapdába, de kollégám bizony eh, eh, igazán komolyan vette a feladatát. Noha a, a, a politikai kérdésekben a következő a véleményem. A számok alapján nem látom, hogy hogyan lehetne a differenciálási elvet megvalósítani hogy országonként nem igazán látom, melyek azok az országok, amelyeket a haszonélvezők listájáról meg ki kell húzni. A másik pontom, amit elmondanék az, hogy a költségvetés viták kontextusában valósul meg, és nincs még döntés a financial frameworkről, tehát a pénzügyi keretekről. Úgy gondolom, hogy a megállapodás, amelyet sikerült megtalálni a parlament, a tanács és a bizottság közvetítése révén eh, az összes többi résztvevő között, arra mutat, hogy ezt mint egy kompenzáló tényezőt fogják fel, amikor bizonyos hitelekről vitatkozunk. Nem tudom, hogy nem lehetne egy szimulációs gyakorlatot elvégezni, hogy meglássuk, hogy a flexibilitás keretei között elfogadható-e, hogy a kifizetési hiteleket növeljük. Mert a megajánlott hitelek az egy kicsit a dísztethez tartozik, és hogyha a szín eltűnik, akkor a lényeg marad, és ezek a kifizetésre szóló keretek. Nem tudom, hogy a bizottság el tudja végezni ezt a szimulációs gyakorlatot. Az Európai Unió parlamentje a tanácssal, nem tudom, hogy milyen többletet tud hozzáadni ehhez. Ne, nem tudom, hogy hogyan tudunk eh, eh, ebből a csapdahelyzetből kijutni. Az average, eh, vagyis az átlag kérdésekre kell szorítkoznunk. Végül is milyen támogatást nyújthatunk a fejlesztésekhez ezen vonatkozások figyelembevételével, és végezetül azt hiszem, hogy a választ a tanács, a bizottság és végül is a parlament is kell, hogy megadja, mert a szimulációt, amit itten eh, eh, hiányolok, eh, ha a szimuláció során kiderül, hogy egész évben negatívban maradunk, akkor nem maradhatunk semlegesek a szeptemberben hozandó döntések kérdésében, az MFF-fel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a parlament oldalán van az összes ütőkártya, hogyha költségvetési szempontból a 2013-as költségvetést nézzük meg, amely előadó barátunk előadása után távol van attól, hogy a több éves pénzügyi kereteket betöltsük. Én tátott szájjal állok a, a helyzet ilyetén alakulása előtt. Elnök. Akkor átadom a szót a bizottságnak ezen hozzászólás ügyében. A kérdést föltették, várjuk a választ. Köszönöm, elnök asszony. Caroline a főigazgatóságtól, a költségvetés és tervezés osztálytól. Ilyen rengeteg kérdéssel kapcsolatban, amelyet, amelyet az előadó és Görenc úr föltettek, el, elmondhatom, hogy hogy a költségvetési nomenklatúra értelmében, amelyet bevezettünk, nagyobb átláthatóságot kívánunk megvalósítani. Lehet, hogy önöknek az a begyomásuk, hogy a fordítottja történik, de ez a célunk. Ugyanakkor az Európai Parlament kérésére a statements gyak, tevékenységeket, statements programokkal helyettesítettük, hogy objektívabb legyen a költségvetés, és a jelzőszámok is követhetőbbek legyenek. Ami az ilyen t illeti, két dolgot kell kombinálni. Egyfelől a földrajzi vonatkozásokat, másfelől a tematikai és tárgyi vonatkozásokat kell összesítenünk az egyszerűsítés, amit sikerült eszközölnünk, abban áll, hogy az összes költségvetési sor, amelyek kompenzációs jellegűek a 21-es címben találhatók, a kooperáció, együttműködés fel, ö, ö, alatt, a 19-es és 21-es sor összevonásából keletkeztek ezek. Elmondanám még, hogy az összes költségvetési sor amelyek egy-egy eszközhöz vonatkoz, eszközre vonatkoznak, azon fejezetben találhatók. Ez nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé, amikor kiigazítás válik szükségessé. Könnyebben lehet ezeket a kiigazításokat megejteni. Ami a DCI-t illeti, a földrajzi és a tematikus programok között kiegyenlítésre van szükség a szegénység csökkentés érdekében két objektív célral, a gazdasági, társadalmi és fenntartható gazdasági társadalmi fejlődés, a jó kormányzás, valamint az emberi jogok tiszteletben tartása a főbb célok a nomenklatúránkat ilyen e, értelemben e, alakítottuk át. Öt e, földrajzi vonal, Közép-Ázsia, Közép-Kelet, Dél-Afrika, és egy külön sort a panafrikai célokra is fordítunk. Két tematikus sor Global és Public Goods és Challenges and Local Authorities, vagyis a helyhatóságok kihívá- el- el- előtt álló kihívások. Két specifikus célt is megcéloztunk ezzel. A második dolog a tematikus sorokkal kapcsolatban nagy programokat igyekeztünk és projekteket igyekeztünk bevezetni, amelyek a különböző vonatkozásokra terjednek, és különböző fár projektekkel kapcsolatosak, különböző területeken. Ilyen általános vonatkozásban igyekeztünk dolgozni. Kétségtelen, hogy ahogyan látható is, a 2014-es költségvetés visszalépés jelent a 2013-as költségvetéshez képest, azon egyszerű oknál fogva, hogy a több éves pénzügyi kereteket vettük figyelembe olyan javaslatokat, amelyek nem szerepelnek a többi éves pénzügyi keretek között, nem tudtunk figyelembe venni. A 2013-as költségvetéshez viszonyítva nem szeretnék állást foglalni ezzel kapcsolatban, remélem, hogy nem vesz fel újabb problémákat. A második dolog, amit elkövettünk, vagy megtettünk, az, hogy differenciálni igyekeztünk és hogyha a különböző országok listáját szeretné, be, hogyha beterjesztenénk, akkor vegye figyelembe, hogy kiszámítottuk, hogy mik a szükségletei a különböző országoknak az Agenda for Change-del kapcsolatban, és ennek következtében jelentős mértékben csökken Latin, a Latin Amerikának jutatott összegek mértéke, a kétoldalú kapcsolatok viszont kompenzálják legalábbis részben a regionális programoknak a, a csökkenését. Így növe, növekedni fog az Ázsiának juttatott támogatások összege, és ön kérdéseket tett föl Afganisztánnal kapcsolatban. Ugye ez is benne van azokban a költségvetési sorokban, speciális sorokban, mint ahogyan jelenleg is, de szerepel az ázsiai költségvetési sorban, valamint a Banglades, amely nagyon szegény ország volt, itt is többet akarunk elkölteni, úgyhogy ez nem jelenti azt, hogy kivonulnánk a kötelezettségvállalásból, és kompenzálja azt a kivonulást, amit Kínával, Indiával és más országokkal kapcsolatban tapasztalhatunk. közép kapcsolatosan úgy gondolom, hogy enyhe növekményt tapasztalunk az idei költségvetéshez képest. Azután ön, is, ön azt a kérdést is feltette, hogy a, mi a helyzet a nem állami közreműködőkkel, ezekkel kapcsolatban megkülönböztetéssel akartunk élni, ahogyan jelenleg is, két különböző költségvetési sorba rendezve ezeket, mert ez klientelizmushoz vezethetett. Úgyhogy igyekszünk globálisabb megközelítésben gondolkodni, és olyan ö, ö, vezető terveket ö, ö, kidolgozni, amelyek környezeti, klimatikus vonatkozásokat vesznek figyelembe, tehát egyszerre több vonatkozásra terjednek ki, különböző témákra is kiterjednek elnézést, röptében jegyeztem fel a különböző kérdéseket, ami Afrikát illeti, úgy gondolom, hogy Dél-Afrikát eh, tudjuk, tudjuk eh, eh, megemlíteni Dél-Afrika vonatkozásában. Jelentős a csökkenés, miután ugye a differenciálást bevezettük, és Dél-Afrika úgynevezett emergens, vagyis feltörekvő ország Úgyhogy remélem, hogy az összes kérdésére válaszoltam. Monsieur Görenc? Görenc úr, parancsoljon. Köszönöm a szót. Tudom, hogy mindig mindent megtesznek annak érdekében, hogy válaszoljanak kérdéseinkre, legyenek azok idevágóak, vagy sem. Kérdésem ilyen is, olyan is volt. De hát, mint képviselő, szeretnék tisztázni dolgokat. Ha kimegyek innen, fel fognak tenni nekem kérdéseket. Például, mi a helyzet Afganisztánnal? És azt kell mondanom, hogy fogalmam sincs. Nem tudom elmondani. És a kérdés az, hogy a 2004 listájáról kihúzzák-e Kolumbiát? Hát ezt se tudom elmondani, valami halvány elképzelésünk lehetne arról, hogy mi a helyzet a pánafrikai kérdésekben, arra se tudok válaszolni. Hogyha azt kérdezik tőlem, hogy az ugalmasságot hogyan alkalmazzuk, erre se tudok válaszolni, úgyhogy teljesen ö, idiótának fognak nézni, hogyha ilyen kérdéseket tesznek fel, úgyhogy szerintem azért a válaszokban ö, mélyebben kell belemenni a dolgokba, mert konkrét kérdést tettem önöknek föl. Mi a helyzet? Szimulálták a rugalmasítást az elkövetkezendő költségvetés keretén belül? Szerintem ez alapvető kérdés. Ha ezt nem tudjuk tisztázni, akkor nem tudom, hogy végül is a, a több éves pénzügyi keret vonatkozásában mi lesz a megállapodás, amiről szeptemberben szavaznunk kell. Tehát én nem tudom ezt megmondani. Tehát felsoroltam itt a kérdőjeleket rendkívül nehéz kontextusban, és hát ugye mi nagyon jó szándékkal állunk a kérdésekhez, hogy minden előre lépjen, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a programok haladjanak, annak ellenére, hogy a, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról folynak a tárgyalások, mindent megtettünk annak érdekében, hogy a bizottság ne mondhassa azt, hogy mi késeltetjük a dolgokat, de hát azért egy kicsit pontosabb válaszokat is adhatnának. Köszönöm. Köszönöm, ha én is valamivel kiegészíthetném, mondja az elnök asszony. Görenc úr, tökéletesen egyetértek. Tényleg nagyon nehéz a helyzetünk, nekünk is be kell számolnunk dolgokról, és azt hiszem, hogy ha itt a devében mindannyian az összes párt képviseletében ugyanazokat várjuk el, akkor én is szeretnék ragaszkodni ahhoz, amit Görenc úr kért, mert ez elengedhetetlenül szükséges számunkra, és mégpedig elég gyorsan, mert így nem tudunk dolgozni a továbbiakban, ez egyszerűen eh, elfogadhatatlan. Cortez Lestra úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm elnök asszony. Nincs itt semmi komplikáció, igazából ö, ö, nem kaptam, illetve nem tettem fel az összes kérdésemet, ezt megküldöm e-mailben hogy majd mindenre meg tudjanak válaszolni. Remélem, hogy még pénteken a módosító benyújtás határidő előtt meg tudják ezt tenni. Aztán a fejlesztéssel kapcsolatos konszenzus. Ez is egy fontos dokumentum, ez az Agenda for Change kiegészítése. Itt növelnünk kell a költségvetési sort Ázsia, Kína vonatkozásában és Afganisztán ugye nem kaptam választ ö, jó néhány kérdésre, ezeket e-mailben átküldöm, és remélem, hogy a leghatár, ö, leggyorsabban mondjuk péntekig megkapom a válaszokat. Köszönöm szépen. Oké, okay, donc nous allons... Rendben. Reméljük akkor, hogy hamarosan megszületnek a válaszok. A módosító indítványok beadási határideje július 17-e szerda dél, ahogy az előadó is mondta, emlékeztetnék én is arra, hogy véleményt fogunk készíteni a bizottsági költségvetés tervezetről, ezt a kóból jóvá hagyja, és a tervezetet az augusztus 28-ai ülésen fogjuk megvitatni. Nos, kedves kollégák, pont 15 órakor találkozunk akkor ma délután, nem 15 óra 15-kor emlékeztetésül, mert kiegészítettünk egy napi rendi ponttal, a burundi alelnök jön hozzánk, Lui Michel kollega kérésére. Köszönöm szépen, jó étvágyat kívánok mindenkinek, és számítok önökre is a bizottság képviseletében. Köszönöm. Köszönöm.